liebe Kolleginnen und Kollegen, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige und wir sind in einem Königreich hier, nämlich in Belgien. Kedves kollégák, fontos, hogy pontosan kezdjük a munkát. Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a mai Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági Ülésünkön. Úgy döntöttünk, hogy az Európai Szenvevőszék öt tagjának kinevezésével kapcsolatos meghallgatás folytatását elhalasztjuk, ugyanis az egyik szenvevőszéki tag egyik nyilatkozatával kapcsolatosan még vannak kérdőjelek, nevezetesen ami az Európai Parlament szavazását illeti erről. Várjuk a, azt, hogy a tanács figyelembe vegye az Európai Parlament döntését, és a tanácsnak intézett írásos dokumentumban ezt a véleményünket meg is fogjuk fogalmazni. Folytatjuk a napi rendel, és akkor most előre vesszük Söndergaard úr jelentését. 24 per 2012-es számú különjelentés a 2009-es abruzzói földrengést követően az Európai Unió szolidaritási alapja által nyújtott támogatás, az intézkedések helytállósága és költsége. Egy munkadokumentum készült ebben a témában, és ma tartjuk az ezzel a dokumentummal kapcsolatos eszmecserét. Elsőként Szőren Zöndergárt jelentéstevőnknek adom meg a szót, Szőren parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Nagyon súlyos ez a helyzet. Az 2009. április 3-ai földrengés, amely 300 áldozatot követelt, 15 ezer személynek pedig a háza pusztult el. Nos, az áldozatok megsegítése érdekében 2011. novemberében az Európai Parlament úgy döntött, hogy egy igen magas összeget utal át, 493 millió eurónál is magasabb összeget a szolidaritási alapból. Ez egyébként a legnagyobb valaha nyújtott támogatás szolidaritási alapból. Ezt csak azért mondom el, hogy mindenki lássa, hogy mennyire súlyos volt a helyzet. Igazából a mai napirendi pontunk vitájának a következő dolgokra kellene kitérnie. Két dologra konkrétan. Az első, ezeknek a kiutalt alapokat megfelelőképpen alkalmazták-e, a szabályoknak megfeleltek-e a felhasználási módok, és a második pont pedig az, hogy a lákuilái áldozatok vajon megfelelő segítségnyújtást kaptak-e ezekből a kiutalt szolidaritási összegekből. A árérték arányosság rendkívül fontos, tehát ebből a szempontból. Ami az első kérdést illeti, nem először vitázunk erről itt a Költségvetési Szakbizottságban. A Költségvetési Szakbizottság már járt Ákuilában is 2010 őszén, és akkor a bizottság felé kérdéseket fogalmaztunk meg, mert szerintünk már akkor aggasztó dolgokat lehetett látni. A delegáció utazásának jegyzőkönyvében szerepel az is, hogy a bizottságtól kérjük, hogy tekintse át a szolidaritási alap adhok intézkedéseit, a sürgősségi intézkedésekre nézve, valamint a szerződések hitelességének ellenőrzésére nézve. Tehát ezen pontok voltak nagyon fontosak számunkra, és ezeket meg is fogalmaztuk a lákulai tapasztalatok után. Ebből fakad egy másik kérdés is. Arra gondolok, hogy mennyire konformak a kifizetések. Hiszen itt tulajdonképpen egy sürgősségi támogatásról lett volna szó azon személyek számára, akik elveszették a házaikat. Ez a 3B cikk alapján, a szolidaritási alapból idézem, hogy ebből fakad, tehát egy átmeneti fedelet biztosítani azok számára, akik elvesztették a házaikat, annak érdekében, hogy az érintett lakosság azonnali segítséget kapjon. Felmerült bennünk az a kérdés, hogy vajon ezt egyáltalán megvizsgálták-e hogy nehogy a költségek inflálódjanak, és nem szerettük volna azt, hogyha a pénz nem illetékes zsebekben mm, találná magát. A mai napon tehát a számvevő szék külön jelentésének megjelenése miatt beszélünk erről a témáról. Ez egy titkos dokumentum, láthattam, ugyanakkor nem írhattam le semmit, nem jegyzetelhettem, és nem is referálhatok semmi olyanról, amely a jelentésben szerepel. Tehát ez továbbra is titkos jelentés. De ugyanakkor ott van, itt van a számvevőszék jelentése is, amely rámutat a problémákra, még akkor is, hogyha ebben a jelentésben nem szerepel az összes olyan elem, amelyet én fontosnak gondolok, de mégiscsak vannak benne alapvető gondolatok. Arra gondolok, hogy a támogatások egy igen nagy részét állandó építmények felépítésére használták, és nem idéglenes lakások felépítésére. A második dolog az az, hogy ezen épületek építkezési költsége sokkal magasabb, mint a piaci érték. 158%-kal magasabb ez az összeg. A jelentés, amelyet a számvevőszék készített el, a következőket tartalmazza. Az olasz sajtó lehet, hogy félreértette, ugyanis ezt a 158%-ot ezt úgy állították be, mint hogyha legalább, ezt legalábbis én állítanám, pedig ez nem az én saját állításom, én csak egész egyszerűen idéztem a számbevőszék jelentésének számait, és most ezt ismételtem megteszem, és elmondom megint azt, hogy pontosan mit is írt le a számbevőszék. Körülbelül 30%-a a támogatásoknak 144 millió euró a szolidaritási alapból, egy teljes mértékben elfogadható uh, módon került elköltésre a szolidaritási alap uh, szabályzatának megfelelően. A KÁZE projekt, tehát épületek projekt, viszont nem uh, felel meg a szolidaritási alapban foglaltaknak, még akkor sem, hogyha erre, ezekre az épületekre ténylegesen szüksége volt az embereknek és az áldozatoknak, azért, mert ezek állandó épületek, és nem ö, idéglenes épületek. 350 millió euróról van szó. Ez a stratégia, amelyet a KÁZE projekt tekintetében alkalmaztak, 15 ezer fedél nélkül maradt áldozatnak nyújtott új házat, azonban a teljes lakosság problémáit nem tudták ebből fedezni, hiszen ezek sokkal drágábban épültek fel, mint az átlagos épületek. Tehát ez nem felelt meg a szabályzatban foglaltaknak. Én szerintem ennél konkrétabban nem lehet fogalmazni, mint ahogyan az az e- imént idézett számvevőszéki jelentésben szerepel. Éppen ezért kérem a szakbizottságot, hogy a számvevőszék végkövetkeztetéseit fogadjuk el, ugyanis ezek nem az én véleményemet tükrözik, ez a számvevőszéknek a hivatalos jelentésében szerepel. Fontos továbbá azt is látni, hogy megvolt a value for money most erre a válasz egyértelműen nem, ugyanis a kiutalt összeg kevés épületet foglal magába, és kevés áldozat, a kis számú áldozat kapott ebből kártérítést. Túl drágán építkeztek, és ráadásul az építkezési kritériumok is elfogadhatatlanok ezek természetesen visszavezethetők bizonyos dolgokra. Most vagy arra, hogy hogy valaki tényleg nem ért ehhez a témához, vagy pedig itt konkrétan büntetőjogi felelősséget is fel kell vetni. Kánszatesszában jártam a múlt héten vasárnap, ahogyan ez egyébként a jelentésemben is szerepel, Ezt lehet, hogy nem uniós összegekből finanszírozták, de egyébként ezt, ennek könnyen utána tudunk nézni. Nos, hát itt kb. 100 ö, lakos van, de hát nem volt ott senki. Ugyanis evakuálták a hatóságok az ott lakókat, ugyanis ezek a három évnél tehát maximum három éve épült épületek nem lakhatóak. Úgyhogy ebből azt gondolom, hogy itt a közpénzekkel való visszaélés bűncselekménye forog ö, kockán. Tehát nagyon is meglep az, hogy a bizottság nem volt képes megérteni, hogy pontosan mi is történik, hogy nem látta mindezt már korábban. Most ettől függetlenül a konklúzióim nem változnak, az európai adófizetőket megkárosították, sőt, csalásról beszélhetünk, ugyanis olyan dolgot finanszíroztak az európai adófizetők, amelyeket nem a kitűzött céloknak megfelelően építettek fel. Egyébként a lákujlai lakosok, az áldozatok maguk is csalás áldozatai is egyben a földrengésen felül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy kritikusnak kell lennünk. Vannak olyan kollégák persze, akik jobban örültek volna annak, hogyha még kritikusabban fogalmazok, akár a bizottság ellenőrzési munkájával kapcsolatban, ezt megértem egyébként, de az én dokumentumomban olyan módon próbáltam fogalmazni, hogy a lehető leginkább konszenzusos megfogalmazást tudjuk belefoglalni ebbe a dokumentumba. Én de természetesen nyitott vagyok arra is, hogy változtassunk még ezen a szövegen. Minden esetre a számvevőszék jelentése alapján teljesen egyértelmű szerintem az, hogy hogyan, milyen konklúziót kell levonnunk. Még egyszer köszönöm a számvevőszéknek a munkáját, és várom a vitát, ami minden bizonyal érdekes lesz. Köszönöm szépen Zöndergárt kollégának, amiért bemutatta a munkadokumentumot. Szeretném ehelyütt üdvözölni Vili Étele számvevőszéki tagot, aki elkészítette ezt a külön jelentést, és a bizottság részéről pedig a regionális fejlesztési főigazgatóság részéről Popens urat szeretettel üdvözöljük. Megnyitom a vitát, a tagok közül ki szeretne felszólalni? Ketten jelezték már, hárman. Rivellini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Szerintem ez Olaszország elleni támadás. Ráadásul volt egy sajtóértekezet is, még a szakbizottsági bemutatkozás előtt. Éppen ezért szerintem meg kell vizsgálni azt a dokumentációt, amelyet kaptunk a bizottságtól és a számvevőszéktől is. Márpedig Zondegárd úr sajtótájékoztatóján ból is kiterül az, hogy ez egy kevéssé struktúrált eh, és nem jól megfogalmazott anyag. Éppen ezért visszautasítunk eh, mindenféle korrupcióra eh, utaló megjegyzést, és Szonnegárd úr sohasem találkozott, legalábbis amennyiben, amennyire én tudom, azokkal az érintett hatóságokkal Olaszországban, akik az ügyben érintettek, és ráadásul nem is vett részt semmiféle, illetve hogy azon a június 26-ai közmeghallgatáson, ahol Itere úr is jelen volt, Poppens úr a DG régióból, valamint Abruzzo tartomány elnöke, L'Aquila polgármestere, a polgári védelem elnöke, a belügyminiszter, a tűzoltóság parancsnoka, hát ott kellett volna először elmondani ezeket az aggodalmakat, ott kellett volna megfogalmazni, mert ott megfelelő válaszokat kaphatott volna. Az adatokat meg kell vizsgálni, de egyelőre a helyzet úgy néz ki, hogy ő tartott egy sajtótájékoztatót, amelyen Olaszországot bemocskolta, és ezt a képet egészen az ártatlanságunk bizonyításáig mindenképpen meg fogja őrizni a közvélemény. Ő itt ugye maffia témáról is beszélt, azt állítja, hogy Olga Capasso, a mafia ellenes bizottság egyik képviselője tett egy nyilatkozatot, de ne felejtsük el azt, hogy ezt a nyilatkozatot a öm, történtek, tehát a, föl, a földrengés utáni hónapokban tette az illetékes személy, pontosan azért, hogy ne történje meg a maffia beépülése ebbe a folyamatba. A főügyész a következőket válaszolta nekem egy kérdésemre. Azt mondta, hogy egy-egy esetem felül nem találtak semmiféle ö, maffia beépülésre utaló jeleket az építkezésekkel kapcsolatban, és gyakorlatilag az egész folyamatot végig kísérték, nyomon követték a maffia ellenes csoporttól az olasz rendőrségen belül, és június 26-án Poppers úr is nyilatkozatot arról, hogy csalásra nem történt, vagy nincsenek csalásra utaló jelek. Egyébként ezt az Olaf is megerősítette. Úgyhogy itt a maffia vagy kamorra beépülésnek semmiféle alapja nincsen, vagy az erre utaló megjegyzéseknek. Aztán arról is szó esett, hogy itt olyan épületekről van szó, amelyek hosszú távra épültek, és nem rövid távra. Nos, a Lákuila polgármestere azt mondta, hogy az építkezések 8 és 12 évet fognak körülbelül igénybe venni. 25 évről beszél Zonnegárd úr. Ezzel gyakorlatilag megkettőzte a polgármester által említett időszakot, már pedig 25 évről itt sosem áll, volt szó. Aztán ő is azt mondja, hogy itt rossz minőségű házak épültek fel, és nem konformak a, az előírásoknak. Néhány esetről számol be a képviselő úr. Igen, vannak ilyen esetek, 94 személy Kantamesszából, 45-en egy másik kisvárosból, és 15-en még egy másik városból, tehát összesen 154 személyről van szó, 48.800 személy közül ők azok, ez a 154 személy tett panaszt az épületek minőségével kapcsolatban. Ezen felül pedig azt is mondja, hogy a földrengés biztos építkezési módszerek nem felelnek meg az előírásoknak. Nos, hát ez sem igaz, ugyanis 0,2% az épületeknek nem, hogy nem felel meg, hanem nem eléggé jó minőségű. De azt mondani, hogy egyik épület, semmelyik épület sem felel meg a biztos építkezési módozatoknak, ez egész egyszerűen nem igaz. Az olasz hatóságok más támadások is élték. Talán ő nem látta azt, hogy több mint 12 millió projekt készült az olasz hatóságok részéről, és hogy azt is megemlíti, hogy a szolidaritási alapból átutalt összeg túl magas volt Olaszország részére. Most Zonnegár úr elolvashatta a titkosított dokumentumot. Nos, ott összesen 918 millió és valamivel több milliós összegről van szó, ebből 350 millió volt uniós alapból, tehát ez bőven belefér a szabályzatban említett arányoknak. A 158%-os építkezési költség növekedés ön szerint nem megalapozott, hát ne haragudjon, ehhez ismerni kellene a lákuilai helyzetet. Lákuila ez egy történelmi város, nem lehet lebuldózerezni a az épületeket, hanem ezeket restaurálni kell, és ráadásul nagyon nehéz földrajzi körülmények között kellett építkezni, és gyorsan. Aztán ön azt is állítja, hogy az acél pillérek túl drágává tették az építkezést, és cementtel kellett volna építkezni. Nos, ez nem így van, ne haragudjon, ahol cementre volt szükség, ott cementtel építkeztek, ahol pedig technikai okoknál fogva, vagy az idő szorítása miatt másfajta öm, tartópilléreket kellett alkalmazni, hát ott igenis, és öm, acél pilléreket alkalmaztak. Zonnegárd úr, kellenének szakvélemények. Ide kellett volna hozni a szakvéleményeket. Mi csak az ő mocskolódását olvassuk, valamint a bizottság jelentését és a számbevőszék jelentősét, amelyben egyébként nem az szerepel, amit Szonnegárd úr mond. Amennyiben ezeket a dokumentumokat elolvassák, hát ne haragudjon, 2,5% az nem a teljes egész jelenti, az az én számolásom szerint 100% lenni. Tehát ezt nem lehet összekeverni. Ez egy nagyon negatív reklám idézőjelbe téve Olaszországnak. Amikor a néppárt részéről jelentéstevőnek tettek meg, akkor még májusban az összes érintett hatósághoz ellátogattam, a számvevőszékhez, a polgári védelemhez, a tűz, tűzoltókhoz, a, pro, a provincia és a régió elnökéhez, Lákuja polgármesteréhez, tehát minden érintett hatósághoz ellátogattam, már akkor is. És azt hiszem, hogyha én akkor botrányt kiáltottam volna, akkor az, a világ összes újsága engem interjú volt volna meg, de nem tettem ezt meg, mert egyszerűen ez nem lett volna igaz. Úgyhogy nagyon szépen kérem, hogy dokumentumok alapján, szakvélemények alapján beszéljünk, mert különben nem lehet azt mondani, hogy 154 személy, 154 szeméről beszélünk, akiknek az épülete nem volt megfelelő, hogy őket össze lehet hasonlítani azzal a 48.800 tettő vagy fedél nélkül maradt személlyel, akik viszont nagyon is örülnek és köszönik az új házaikat. Remélem, hogy Zonnegárt kollégával megfelelő vitát fogunk tudni folytatni, ugyanis amennyiben ő más információkkal rendelkezik, akkor az rendben van, de mégiscsak a valóságot kell együtt megtalálni amennyiben ő neki nincsenek más dokumentációi vagy szakvéleményei, akkor viszont ez így nem állja meg önmagában a helyét, mert ezzel besározzuk Olaszországot, Lákuilát és Európát is valahol. Ja, vielen Dank. Äh, nächste Wortmeldung ist der Herr Geier. Köszönöm szépen, Geier úr. A következő, majd Ehrenhauser képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Zören Zondergárnak a munkadokumentumot. Szakbizottságunk már régen és intenzíven foglalkozik ezzel az ügyjel. Volt egy delegációs út is a helyszínre, és hát valóban fontos ügyről van szó. Egy kicsit aggódom, hogy most szükségtelenül érzelmi alapon közelítjük meg az ügyet, és nem a lényegre koncentrálunk. Úgy gondolom, senki sem akarja szent szendékkal megsérteni Olaszországot, és tekintettel erre azt javasolnám, hogy kevesebb érzelmi töltettel ítéljük meg a dolgok állását. Egy munkadokumentumról van szó, utolsó része a dokumentumnak ajánlásokat tartalmaz, amelyeket be lehet építeni a mentesítésbe, vagy nem, majd annak idején, amikor elérkezik a megfelelő pillanat, szavazunk erről, de a dokumentum célja, hogy szakbizottságunk kompetenciájának megfelelően azzal foglalkozzon, hogy mi történik európai, az európai pénzekkel, senki sem akar megsérteni egy tagállamot konkrétan. Ha ez mégis megtörténne, akkor, is, akkor viszont szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy általában itt a szakbizottságban szoktuk követelni, hogy a name and shame elv alapján járjunk el, tehát nevezzük meg azokat, akik konkrétan rosszul járnak el, de hát gondolom itt azért nem erről van szó. Nem kell túl dramatizálni a helyzetet. Hogyha a Rivellini kolléga azt mondja, hogy a jelentés itt-ott túloz, akkor én bizonyos más bekezdéseket idéznék a munkadokumentumból, és ez ellenérvelnék segítségükkel. Például az Olaf felé intéztünk kérdéseket, és mind meg nem kaptunk ezekre válaszokat. Ez, Rivellini kolléga, nem azt jelenti, hogy az Olaf nem állapított meg csalást, ez ha a lehető legoptimistában nézzük, azt jelenti, hogy az Olaf még vizsgálódik. Hogyha az Olaf lezárta volna a vizsgálatát, akkor Zondegárt kollégának figyelembe kellett volna venni az eredményeket. Ugye nem az a tényállás, hogy az Olaf nem talált rendellenességet, hanem az Olaf még nem zárta le a vizsgálódást. Ez nem ugyanazt jelenti. Aztán vannak tagállamok, ahol a hatóságok megítélésével egyik-másik eljárása kapcsolatosan nem elégszünk meg, és köszönöm, hogy ott a helyszínen még egyszer szétnézett ön is személyesen, hiszen hazájáról van szó, de azzal azért nem érhetjük be, hogy így vagy úgy nyilatkoznak a helyi hatóságok. És a maffia módszereiről azért tudunk eleget ahhoz, hogy tudjuk azt is, hogy nem kell mindig, hogy emberi áldozatokról legyen szó. A maffia részéről egy úgymond normális eljárás az, hogy egy szervezet bűnözés befolyása alatt álló vállalat egy állami projektet végrehajt, de egy bizonyos összeget azért folyósít az adott szervezetnek, és hát egyelőre szembebőszék ugye ilyesmit nem állapított meg, de azt láthatjuk, hogy a kifizetett pénzért alacsony minőségű munka, munkát végeztek. Ezt állapítja meg Zöndergárd képviselő. Nem azt mondjuk, és nem azt mondja a jelentéstevő sem, hogy maffia tevékenységről van szó, de fennáll ez az eshetőség is. Mindennek tükrében most mit tesz az Európai, mit tehet az Európai Bizottság? Az Európai Bizottságnak a helyi hatóságok nyilatkozatai állnak rendelkezésére, ezek alapján tudja megítélni a helyzetet, illetve van egy második lehetőség is, és mi szakbizottságként harcoltunk ezért, hogy ez meg is történjen, nevezetesen hogy az Európai Bizottság csalás elleni hivatala foglalkozik az ügyjel, és ez így is van, ez folyamatban van, hát várjuk meg a vizsgálatok eredményét. Összegezve tehát üdvözlöm a munkadokumentumot, úgy gondolom, hogy a munkadokumentumban levont következtetések egyáltalán nem túloznak, és hát nem bíróságon vagyunk egyébként sem, úgyhogy éppen ezért Zöndergárd úrnak nem kell bizonyítékokat szolgáltatnia, hanem az ő feladata, hogy egy politikai jellegű jelentést készítsen a szakbizottság megbízásából, ezt meg is tette, és hogy majd megkapja a többséget ez a jelentés vagy sem, azt majd a mentesítési vitánál láthatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hauser képviselő. Köszönöm szépen. Geyer képviselő gyakorlatilag többé-kevésbé elmondott mindent vagy legalábbis sok mindent abból, amit én is szerettem volna felvetni. Értem persze, hogy ez egy nagyon érzelmi, töltető esemény volt, egy-egy földrengés mindig hatalmas katasztrófa, és értem, hogy Rivellini képviselő emocionálisan reagál itt a szakbizottságban, de úgy gondolom Zöndergár képviselő dokumentuma kiegyensúlyozott és méltányosan figyelembe vette az összes érvet is, ezért nem tartom helyen valónak azt, hogy Rivellini úr így neki ront Söndergaard úrnak. Nem nemzeti, nacionalista harcokról van itt szó, nem arról van szó, hogy valaki elítél egy tagállamot, hanem egyszerűen átláthatóságot akarunk teremteni, világosan akarjuk látni a tényállást, és Szöndegárt úr pontosan ezt próbálta elérni. A számvevőszéki jelentésről nem sokat mondott, miközben pontosan a számvevőszéki jelentés volt az, amely megállapította, hogy több mint 100%-kal drágábban vásárolták meg az szóban forgó épületet, illetve az árak több mint 100%-kal meghaladták az indokolt összeget, a számbevőszéki jelentésben álltak benne ezek az adatok, és Zöndergárt úr e, ezeket az adatokat vette át a munka dokumentumába. Ezeket emelte át. Tehát nem arról van szó, hogy valakit próbálja rossz fényben beállítani Olaszországot. A számbevőszék felé lenne talán két kérdésem. Egyrészt e, egy e, fogalmi kérdés, nevezetesen a vészhelyzeti lakhatási megoldások fogalom meghatározása, és aztán voltak bevételek is, amelyek a bér, bérbeadásból adódtak a katasztrófát követően. Ez erről nem szól a jogszabály, nem tudom, hogy ez mennyire legitim, hogy ebből bevételeket lehessen eszközölni. Köszönöm szépen. A következő Greszle asszony, és utána majd a szembevőszék képviselőjének, Itele úrnak adnám meg a szót, valamint az Európai Bizottságnak. Kressle asszony. Köszönöm szépen. Az elhangzott kérdésekhez szeretnék még néhány kérdéssel csatlakozni. Készült egy audit a főigazgatóság részéről 2012. februárjában, Lakvilában, és az audit számos problémára hívja fel a figyelmet, különösen ami a pályázati kiírásokat illeti. A struktúrás alapokat tudjuk, hogy hogyan működnek, hogyha egy harmaddal probléma volt, akkor az időadat tologatással azt is lehet mondani, hogy eh, nem történik visszakövetelés. Az audit nem foglalkozik az építési hiányosságokkal. Éppen ezért a bizottságtól azt szeretném megkérdezni, hogy a hiányosságokat megpróbálták-e felderíteni, milyen eredményekre vezetett mindez, és amennyiben erre még nem került sor, tervezik -e ezt még. Tehát a munka dokumentumban felsorakoztatott felvetésekre szeretnék választ látni. Tehát kérdésem, voltak-e építési hiányosságok, és érdekesnek tartottam a munkadokumentumot, hiszen eh, részletes eh, után, utánkövető vita is kibontakozott lakvilágban, tehát a kérdésem voltak-e építésbeli hiányosságok, épületekkel kapcsolatos hiányosságok, illetve hogy a cégek egy része, akik részt vettek a kiírásokon, és ezeket meg is nyerték, nem rendelkeztek mafiellenes eh, tanúsítványjal a bizottságtól. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ami a maffia tanúsítványokat illeti. Itt játszottak a szerepet az európai pénzek, ezeknek utána jártak-e, illetve milyen megállapításra jutottak. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenne az Olaftól is véleményt kapni arról, hogy milyen helyzet a nyomozással, mikor számíthatunk a történet lezárására. Tehát én azt szeretném kérni, hogy az Olafot is hallgassuk meg az elkövetkezendő ülések egyikén. Tehát ezt szerettem volna tisztázni. Én is részt vettem a látogatáson lakvilában, és a kérdésem, hogy Olaszország mennyit adott itt az újjáépítésre. Emlékszem egy helyi vitár, amikor nem tudtuk megállapodni abban, hogy mennyi pénzt adott az olasz kormány a lakvilai helyzet megoldására. Engem érdekel az, hogy a az ígéreteket betartották, legalábbis úgy, eh, ahogy ez a megkövetkeztetésekben áll. Ami a végkövetkeztetéseket illeti, ezek közül néhányan nekem is van problémám, hiszen a történet még nem zárult le, és ami a